kezdése alapján a Nőjogi Szakbizottság kérvényt nyújtott be hozzánk, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal um, um, a nők, a fogyatékkal élő nők helyzetéről um, dokumentumot készítsenek el, hogyha tehát ez ellen nincs, nem szólalt fel senki, akkor uh, erről szavazni fogunk. Mindenkit tájékoztatok, hogy